Bon. Ah, bon, mes chers collègues, est-ce que tu... Kedves kollégák, mindenkinek megvan a szavazókártyája? Kinek nincsen szavazókártyája? Caroline.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 azonnal is a szavazással kezdjük, hogyha egyet értenek ezzel. Az első szavazás a délcsendes óceáni régióról szól, megnyitom a szavazást. okay, le vote est clos. Lezárom a szavazást. Az áldéból egyel többen szavaztak, mint kellett volna. Egy áldéssal többen szavaztak. Elnök úr, igen, az én hibám volt, elnézést kérek. Antonio helyett szavaztál? Szavazol? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk a jelentést, köszönöm szépen. Következik az értéklánc optimalizálása című jelentés tervezett Clara Aguilera-tól, 51-es, megnyitom a szavazást. 51-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 53-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 56-os, módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. 55-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az 57-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 60-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 61-es, ez kompatibilis az előzővel, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 65-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 66-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 67-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatvannyolcas, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 69-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 70-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 60, 71-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 72-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 73-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 74-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 76-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 77-es, megnyitom a szavazást. Ellezárom szavazást, elutasítottuk. 78-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 79-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 83-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 84-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 85-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 86-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 87-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 88-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 89, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 90-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 91-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 92-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 93-as, ez kompatibilis a 92-vel, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 94-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 95-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 96-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 97-est visszavonták, úgyhogy 98-as következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 99-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 100 a, a 99-es, megnyitom a szavazást mondja az elnök úr. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, százas. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 101-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 102-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 103-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 104-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 3-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 108-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 110-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 111-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 112-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Száztizenhármas, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 114, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 115-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 116, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 117, megnyitom a szavazást. Kunc úr, kérem. Kun úr. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 118, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 119, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 120-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 122. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 123. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 125-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 126-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 127, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 128. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 129. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 130. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 131. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 132-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 133-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A preambulum bekezdések következnek, hatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kilences, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizenegyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. tizenkettes megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. tizenhármas megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosító, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 27-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 28-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 33-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es, vagy nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 35-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 40-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 42-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk, 45, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 46-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 47-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 49 megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 49-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A bevezető rendelkezések következnek, egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A kettes megegyezik ezzel, úgyhogy a hármas következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a jelentésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Aguilera asszonynak. Nous allons maintenant passer, si vous voulez bien. akkor most rátérnénk Lina asszony jelentésére. Halászati termékek uniós piacra jutási kritériumnak való megfelelősének megállapítására vonatkozó ellenőrző intézkedések végrehajtása. 9-esről szavazunk először, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk egyhangulag. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 16-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Remek, látom Tomasszony, hogy velünk van. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez meg mi? 21-es, itt van egy szóbeli módosító, ez megvan önöknek is, valahol leírva. Megnyitom a szavazást. Hüvetikló. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es módosítom, megnyitom a szavazást. Elnézést, elrontottam, 22-es a vált. Jó, 23-as következik. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös, itt is van egy szóbeli módosító, amit örök is megkaptak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a 27-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 28-ast megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es. Nem, ezek okafogyott válnak, 31-es következik, nyitom a szavazást. Hajrá, lezárom a szavazást. Igen, a 31-esről szavaztunk. Bon, de toute façon, il y a 16-7, donc ça va pas changer grand-chose. majdnem mindegy, hogy 28-as vagy 31-es, nem? Jó, szavazzunk még egyszer, ismételjük meg. 31-esről szavazunk. 31-esről megnyitjuk a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tehát látják? Semmi különbség. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 35. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 36. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 37-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 39-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 41-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 44. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 48-as következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 49-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. 50-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 51-52 ezek azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 53. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 54. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 53. Megnyitom a szavazást. 55-ös. 55-ös helyesbít az elnök. Megzavarnak itt. 55-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 56. Lehet szavazni. Lezárom. Elfogadtuk. 57. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 58-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 60-as mellette. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 59-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 61. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 62. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 63. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 64. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 65. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 66. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 67-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 68, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 69, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 70-es, 71, 72, ezek azonosak, együtt szavazunk róluk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 73. 74. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 75. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 76. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 77. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 78. Itt van egy szóbeli módosítónk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 79-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 80-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 81. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 82, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 83. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 84. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 85 itt is van egy szóbeli módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 86, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 98-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 101-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 102-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 103-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 104-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 105, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 106, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 107. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 108-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 109. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 110. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyhangulag elfogadtuk. 111-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következnek a preambuló bekezdések. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A teljes tervezetre fogunk most szavazni. Zárószavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk Engström asszonynak. Voilà, il y a des, applaudissements nourris. Vastaps. Mi maradt még? Állásfoglalás indítványról szavazunk a jeges tengeri pókok halászatáról. A H bekezdést, paragrafust visszavonták a koordinátorok kérdésére, mindenki egyetértett ezzel, tehát erről az állásfoglalás indítványról fogunk szavazni a H bekezdés nélkül. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt az állásfoglalás indítványt. Köszönöm szépen! A következő plenárison fogunk erről az állásfoglalás indítványról szavazni. Köszönöm szépen! Gratulálhatunk magunknak!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 Van-e valakinek ellentvetése? Szerintem igen, töröljük az összes szavazást, mert elfelejtettünk beszélni a napirend rendtervezetről. Jó, akkor mindenki elfogadja a napirend rendtervezetet, köszönöm. Nincsenek elnöki bejelenteni olók. Miért is ne fogadnánk el a március, 30, március 21-i ülésünk jegyzőkönyvét, semmi ellenvetés, nagyon jó, köszönjük. Donc nous en arrivons, puisque nous avons voté l'ordre du jour, au point 10. Következik a tízes napi rendi pont. A nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományára és az ezen állományok halászatára vonatkozó több éves terv létrehozása. Március 23-án a bizottság elfogadott egy több éves tervet. A tengerfenéken élő halakra vonatkozóan. Érdekel ez valakit? Figyeljen akkor ide. Mondom még egyszer. Március 23-án a bizottság elfogadta a több éves tervet, amit a, a nyugati vizek, ami a nyugati vizeken a mélytengeri halakra vonatkozik. Ez egy jogalkotási javaslat. A néppárt kapta a mai reggelen a koordinátorok ülésén ezt a jelentést. Még nem tudjuk, ki lesz pontosan a jelentéstevő, de eszmecserére kerül most sor a bizottság képviselőivel, meg is adom a szót a bizottság képviselőjének. Clark asszony lesz az. Nincs itt? Elle est en train d'arriver, juste deux minutes. Két percet kell még várnunk rá, mindjárt megérkezik. Biztos ez a két perc? Tehát itt fogunk addig ülni, és várjuk Clark asszonyt de két percnél többet nem várunk. Alors non seulement parfois la commission nous fait des réponses a bizottság néha úgy válaszol, hogy ez, um, hogy ez nem kielégítő, máskor meg el se jönnek. Si vous voulez bien, mes chers collègues, puisque madame... Kedves kollégák, Clark azt, hogy mindig nincs itt, de már mindjárt megérkezik. Ha gondolják, akkor a 11-es napi pontot előre vehetjük. A halászati mortalitási tartományokról van szó, és a védelmi szintekről. A koordinátorok ülésén ma úgy döntöttük, hogy egy egyszerűsített eljárással fogunk ehhez a kérdéshez viszonyulni, ezt csak úgy tájékoztatásul mondom el. Jó lesz ez így? Est-ce qu'il y a des objections? Van ellenvetés ezzel kapcsolatban? Nem jó, hiszen az összes frakció egyetértett, nincs gond, akkor egyszerűsített eljárás a balti tengeri állományjal kapcsolatban. Ez bizonyára jó lesz majd a bizottságnak is. Bizottság lelkesedjen már! Köszönjük! Clark asszony, ideje dolgozni! Je vous laisse Kérem foglaljon helyet, Clark asszony, fújja ki magát. Donc on est OK sur le, sur le point 11, hein, donc procédure. Tehát 11-es napi rendi pontról azt mondtuk, hogy egyszerűsített eljárás. Donc je redisais que le 23 mars... Még egyszer elmondom, hogy március 23-án az Európai Bizottság a nyugati vizek területére egy több éves tervet dolgozott ki tengeri halakra vonatkozóan. Még nem tudjuk pontosan ki lesz a jelentéstevő, de meghallgatnák ma a bizottság képviselőnek előadását. Kárkasszony, öné a szó, parancsoljon. Merci beaucoup, monsieur le président. Et... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Remélem, hogy nem késleltettem a munkájukat. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a javaslatunkat. A több éves tervre vonatkozólag a nyugati vizek és szomszédos vizek halállományainak tengerfenéki halászatára vonatkozólag. A közös halászati politika 2013-as reformja óta dolgozunk ezen a javaslaton, ezen a terven, ami az összes nyugati vizet illeti, az utolsó gazdasági ter jelentés óta az Európai Uniós flottáról 49 ezer halász és 18 ezer hajó aktív ebben a szektorban, itt a nyíltengeri, illetve a tengerfenéken élő állományokra is gondolok. Szerencsés módon megállapíthatjuk azt, hogy egyre több olyan halálomány van, amely elérte a maximális fenntartható hozamot. A tengerfenéken élő állományok volumene növekedett, mindenképpen 2018-tól is a maximális fenntartható hozamot lehet lehalászni, hogyha a védett állomány megmarad ezt a pozitív fejleményt fent kell tartani, és lehetővé kell tenni a továbbfejlődését. 37 mm, tengerfenéken élő állományra fog vonatkozni ez a terv. Ez a legrentábilisabb kereskedelmi szempontból, leginkább megtérülő halállományokra fog vonatkozni, illetve a visszadobások esetében, a járulékos fogások esetében óvatosságra int a terv, mind az érdekelt felek, mind a tagállamok felé. Nagyon fontos a regionális megoldások megtalálása a nyugati vizekben, az déli és az északi részein is. Ezért egységes tervet javaslunk az összes nyugati víz számára, ami nem feltétlenül fogja a regionális konfigurációt megváltoztatni. A konzultatív tanács, illetve a tagállami csoportok továbbra is közös javaslatokat fogalmazhatnak meg az északi, illetve a déli vízterületek számára. Bizonyos közös halászati területek számára, ami a két régiót éríti, a két tagállamcsoport, illetve a két tanács választhatja azt is, hogy együttműködnek. Mindazonáltal hangsúlyozom, hogy ez az együttműködés választási lehetőség. Két konkrét példát szeretnék mondani, hogyha a tagállamok azt gondolják, hogy a szelektivitás javulása tapasztalható az északi vizeken, akkor technikai okokból közös fellépésre van lehetőség, még akkor is, hogyha a déli terület képviselői azt gondolják, hogy egy déli halálomány nincs biztonságban, akkor visszautasíthatják ezt az együttműködést. A jogi keretet le fogja egyszerűsíteni ez a terv, illetve az administratív terheket is csökkenti A halászati tevékenység együttműködésre lesz szükség az északi és a déli rész között, mert nagyon nehéz meghúzni a határvonalat egy vízen. A regionalizáció mellett más elvei is vannak ennek a javaslatnak, például a rugalmasság. A rugalmassági eszközzel jobban tudjuk majd kezelni a vegyes halászatokat, köszönhetően a halászati mortalitási tartományok meghatározásának és a maximális fenntartható hozam meghatározásának. A mortalitási tartomány a sokok és a, az egyéb ö, halálományokat érintő katasztrófák esetében segített visszafordítani a tendenciákat és megerősíteni a halállományokat. Az Európai Parlament a tavalyi év végén a tanácssal nagy többséggel fogadta el a vonatkozó tervet. Ez lehetővé teszi azt, hogy az RMD mortalitási tartományok számait meghatározzuk, de nem kell minden egyes alkalommal a tudományos eredmények alapján meghatározott célértékeket módosítani a jogszabályban is. Az európai jogszabályban konkrét számok szerepelnek, de ezek nagyon gyorsan elavulhatnak, hogyha a tudományos eredmények változnak. Ezért a mortalitási ö, tartomány számait folyamatosan nyomon kell követni. Az északi tenger esetében ugyanez lesz a helyzet, a tanácsban folynak a tárgyalások a számokról. Azt gondoljuk, hogy ez lehetővé fogja tenni azt, hogy koherensen tudjuk kezelni az Atlanti óceán déli részétől kezdve egészen a balti tengerig a halálományokat, de ugyanakkor remélhetőleg lehetővé teszi azt is, hogy a tervet gyorsan elfogadjuk. Négy előnye lenne ennek a gyors elfogadásnak véleményünk szerint. Az egyik a lehetőleg gyorsabban meglegyenek a fenntartható halászat kondíciói, másodszorban segítsük a halászokat a 2019-től kezdődő fogás kirakodására vonatkozó szabályok betartásában, aztán a igényre szabott szabályok vonatkozzanak a különböző ö, csoportokra, illetve a nyugati vizek védelme is megvalósulna. Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen nagy érdeklődéssel fogom meghallgatni a kérdéseiket és reakcióikat. Köszönöm szépen, Clark asszony. Azonnal meg is adom a szót Gabriel Mató kollégámnak. Gracias, presidente, gracias a la comisión por este primer intercambio de puntos. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget. Hát kicsit korai ez az eszmecsere, hiszen ma ítéltük csak oda ezt a jelentést, a néppárti frakciónak. Most be is jele, ezt be is jelentett az imént elnök úr, tehát már a nulladik percben meghallgathattuk a bizottság véleményét. Azt hiszem, hogy realistának kéne lennünk, Szerintünk nem kellett volna a két övezetet egyben kezelni, jó lett volna, hogyha a két övezetre, külön, vagy két zónára, két külön több éves terv készülhet. Most már így jártunk. Köszönöm ezt az első tájékoztatást a bizottság részéről. de azért kérem, hogy a bizottság valamilyen módon próbálja figyelembe venni azt, hogy itt két különböző régióról van szó, vagy zónáról van szó. Tehát jó lenne, hogyha a két régióra különböző javaslatokat is el tudnának fogadni. Mondom, különbségekről van szó, elég nagy különbségekről. Reméljük, ezt tiszteletben sikerül majd tartani. Valójában ez most az egyetlen kezdeti aggályunk, Azzal kapcsolatban, hogy a két zónát miért egy több éves tervel kezeljük. Fontosnak tartjuk, hogy a két regionális tanács együttműködjön. Nagyon sok halászról van egyébként szó. Alapvető fontosságú ez a kérdés. Nos, a vegyes halászattal kapcsolatban elég sok kérdőjel merül fel, hiszen az a legfontosabb halászati zónák fejlődését határozzák meg. Rugalmasági eszközökre van szükség, és jó lenne, hogyha rugalmasági eszközökkel elkerülnék azokat a problémákat, amelyek a vegyes halászat jelenthet. Elvileg ez sok problémát megelőzhet, de nem tudjuk, hogy hogy áll a munka. A bizottságon belül minden esetre minden javaslatot szívesen veszünk, minél hamarabb meg kell oldani ezt a jelentést, el kell fogadni, illetve magát a több éves tervet is. Azt hiszem elmutató az, hogy a jelentő hogy a jelenlegi, jelenlegi helyzet nem kielégítő, a halászok nincsenek megelégedve, úgyhogy mindenképpen javítani kell valahogyan a helyzeten. Köszönöm. Merci, Gabriel. Rick. Köszönöm, Gabriel. Ricardo. Köszönöm szépen, Ellen. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a prezentációért és a vitáért is, amely majd követi ezt. el kell mondanom azt, hogy az egységes közös terv ellenébe megy a logikus, tudományosan és biológiailag megindokolható terveknek. Ez nem a legjobb, viszont a döntést meghozták, és hozzá fogunk járulni ahhoz a munkához, amelyet el kell végezni annak érdekében, hogy jó legyen az anyag. Átnéztem az eredeti javaslatot, és egy sor kérdés merül fel bennem. Három fő, kérdésről, három fő kérdést fogok itt most megemlíteni. Egyrészt, ami a halállományokkal kapcsolatos listát illeti, a 37 fajt azonosít be az anyag, de csak hat faj fordul elő mind a két zónában, régióban. 21 az északi és a többi a déli vizekben él. A terv az, hogy közös igazgatási terv legyen, de azt kérdezném, hogy van-e más gyakorlati indok arra, hogy közös tervben kezelnék ezeket, hiszen eltérő módokon halásszák ezeket a fajokat. Emellett vannak konkrét szabályaink is a norvég homára vonatkozóan. Ez a faj nem tekinthető olyan fajnak, amely különböző régiók között vándorol. Ezt mondja a tudományos tanács is, a szakvélemény. Az ICES azt mondja, hogy bizonyos fajokat egyénileg kell kezelni. Kérdezném, hogy ezt a tanácsot miért nem vették figyelembe. A 13. cikk második bekezdése a regionális együttműködésről szól. Itt azt mondják, hogy a tagállamok közös javaslattal is előállhatnak. abban reménykedünk, hogy az észak és a bocsánat, a déli és az északi vizekre külön-külön lehetne benyújtani javaslatokat. Mindenki politikai fontosságot tulajdonít a saját régiójának. Ez nem kell, hogy így legyen, de így van. A közös halászati politika már 50 éve létezik, és a helyzet még mindig nem változott meg sajnos. Úgy látjuk, hogy a bizottság a saját maga elefántcsont tornyában ülve igazgatja a dolgokat, és ez is jó példa lesz majd arra, hogy a bizottság megpróbál központosítani az eszmé, eszmecsere pusztán bürokratikus jelleget ölt, és az Atlanti óceán partján élő halászok azt fogják látni, hogy Brüsszel rájuk erőltet valamit a paternalizmus jegyében. Tudom, hogy délnyú, délnyugati észake vannak problémák, Franciaország és Spanyolország vizein vannak problémák. Ez a terv lehet, hogy az ipari halászatot segíti majd elő, a nagy gazdaságokat, de az is lehet, hogy néhány kis gazdaság is örülni fog, hiszen lehetővé teszi a kreativitás megnyilvánulását. De politikai hibáról van itt szó. Akkor miért nincs egy több éves terv az egész mediterrán térségre? ez így nagyobb elégedetlenséget szül majd, pontosan olyan időkben, amikor így is csökkentjük a költségvetést, csökkennek a kohéziós pénzek, kevesebb lesz a pénz a mezőgazdasági politikára is, tehát nagyobb lesz az elégedetlenség a halászati közösségekben is. A dolgok ilyesfajta központi megközelítése aggályokat támaszt bennünk azzal kapcsolatban, hogy az intézkedések vajon megfelelőek-e, vagy pedig nem, különös tekintettel a jelenlegi populizmusra. Köszönöm, Ricardo. Most Móberik asszonynak adom meg a szót. Üdvözlöm a szakbizottságunkban egyébként, hiszen új, új tagja a szakbizottságunknak, úgyhogy üdvözlöm, asszonyom a szakbizottságban. És meg is adom önnek a szót. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy azóta, hogy az Európai Parlamentben hivatalba léptem, felszólalhatok. Jan Duncant helyettesítem, ő aktív tagja volt ennek a szakbizottságnak, én, nekem pedig szándékom ugyanolyan lelkesedéssel munkába vonulni, mint ahogy ő tette ezt az ECR nevében. Azoknak mondom, akikkel még nem találkoztam, Erosina Mobárik vagyok, mielőtt parlamenti képviselő voltam, a Lordok házában dolgoztam 2014 óta. Egy sor kormányzati ö, munkahelyen volt, mielőtt politikai tisztet vállaltam volna, Skóciában és az Egyesült Királyságban vállalkozói tevékenységet folytattam. A halászati tevékenység régióm Skócia számára nagyon fontos, és szeretnék a terven dolgozni annak érdekében, hogy a skót halászok számára a legjobb, és egyébként is a halászok számára a legjobb eredményt érjük el. Az ECR támogatta azt, hogy az egy fajos tervről a több éves tervekre mozduljunk el, hiszen így jobban lehetne az egyes halászati gazdaságok igényeit teljesíteni. A közös halászati politika segített abban, hogy egészséges szinten tartsuk a halálományokat, főleg a brit szigetek esetében, de nem sikerült biztosítani mindig azt, hogy maximális fenntartható hozam mellett tevékenykedjenek a halászok. A regionális terv bevezetése nem csak, hogy csökkenti a halászokra nehezedő bürokratikus tervet, és könnyebben is tudják teljesíteni az uniós rendeletben szereplő kötelezettségeiket, hanem emellett nagyobb szelektivitással halászhatnak, és a kifogott mennyiségből többet megtarthatnak. Az Európai Uniónak eleget kell tenni a nemzetközi kötelezettségeinek is a túlhalászással kapcsolatban. Viszont nem szabad elfelejteni azt sem, hogy azok a döntések, amelyeket itt hozunk, nagyon sok halász és közösség, halászati közösség napi életét fogja befolyásolni. Minden szakaszban a halászok igényeit kell figyelembe vennünk, úgyhogy közben a környezetvédelmi kötelezettségeinknek is eleget teszünk. A, kifogadás, a kirakodási kötelezettséget az anyagban üdvözöljük, mindenképpen könnyűen megfogalmazható és követhető teljesíthető kötelezettséget kell megfogalmaznunk, beleértve a technikai intézkedéseket is. A technikai intézkedés jó lépés előre, hiszen ezzel lehet egyszerűsíteni az uniós rendeletet. A kirakodási kötelezettség és a technikai intézkedések a nyugati vizekre személyre szabva sokkal könnyebb szabályozást teremtenek, sokkal hatékonyabban lehet eljárni. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság konzultálta az érdekelt felekkel is. Fontos a tudományos tanácsadói testületekkel és más érdekelt felekkel folytatni az eszmecserét. A munkánk során a legjobb rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokat kell figyelembe vennünk. Mindent összevetve véleményem szerint a jelentés jó irányba megy, meg fogjuk ezt vizsgálni, és az elkövetkező hetekben, hónapokban tájékoztatom a kollégákat a véleményünkről. Merci beaucoup, Köszönöm szépen, Nusina. Úrike. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, Klárk asszony, szíves köszönetet mondok önnek, és a bizottság tagjainak is köszönetet mondok. Nagyon örülök annak, hogy az északi tenger igazgatási tervének egy része ebben a tervben is megjelenik. Ez jelentősen megkönnyíti a munkát. Viszont négy kérdésem mégiscsak lenne. Az ékoszaki tengerről szóló terv esetében hosszasan vitatkoztunk a hatályról. Kérem, el tudna nekem magyarázni azt, hogy a bizottsági javaslatban hol szerepel az elkülönítés a nyugati és az azzal határos vizek között. Az északi tengeri terv esetében a gazdálkodási tervek, azaz a TAK terv régiók és az állomány régiók közötti elkülönítés probléma volt. Kérdezném a bizottságtól, hogy a megoldás jelen esetben hogy néz ki. Következő kérdés, a bizottság el tudná -e magyarázni azt, hogy a célzott fajok járulékos mennyiségei nak a hallászása hogyan alakul és el tudnám magyarázni azt is, az ötödik cikk harmadik bekezdése hogyan értendő, mert azt nem igazán értettem. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Marco. Köszönöm szépen. Marco. Grazie. Köszönöm szépen. Eh, una domanda. Egy kérdést szeretnék feltenni. Szeretnénk 2020-ra elérni azt, hogy olyan szinten, olyan szintre kerüljenek az állományok, hogy normális, szint, hogy normális módon tudjanak szaporodni. Tehát a mortalitási ráta alatt kell a halászatot tartani. Nos, A kérdés az, hogy normális-e az, nem túl kockázatos-e az, hogy a FMFH-nak a felső szintjén tartjuk a halászatot, bizonyos feltételekkel persze az északi tengeren, ez mennyire veszélyes? Kérdezem a bizottságtól, hogy tényleg nyomon követjük-e a fejleményeket, és a biomassa értékeket elérjük-e, figyelik -e ezeket a referencia értékeket. Illetve a BMFH-val kapcsolatban mennyire vagyunk messze, messze a 2020-as célkitűzéseinktől. Kó. Köszönöm, Márko. Izászkó Bilbao következik. Buenos días, muchas gracias. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd tegyek fel egy kérdést, amit Antonia Marinyoi Pinto küldött általam, el kellett mennie. A nyugati vizekre vonatkozó több éves terv alapvető kérdéseket vet fel. A 2012-es cselekvési terv külön kiemeli hogy van itt egy sürgős probléma, amit a, a nyelvhalállal kapcsolatban azonnal meg kell oldani. Erről ez a mostani terv nem szól. Egyértelmű válaszra van szükség ezzel kapcsolatban, és az ajánlások között erre választ kell találni. Kérdezem, hogy a bizottság miért nem olyan megoldást választott, ami az ökoszisztémákra koncentrál, ez lenne tehát a kolléga kérdése, nekem is lennének kérdéseim. A javaslatom majd később meg fogunk ismerkedni, de még ezelőtt hadd tegyek fel egy kérdést. Persze az is kétséges, hogy egyáltalán van értelme annak, hogy két zónát kezeljünk egy tervben, egy tervel. Vajon a különböző tanácsadó bizottságokkal egyeztetette a bizottság, és ezeknek a regionális tanácsadó bizottságoknak mi a véleménye erről a kérdésről. Nem csak a halászati ágazatra gondolok, egyébként, hanem a civil társadalom véleménye is érdekelne. Köszönöm. Kó. Köszönöm szépen. Lina Ashton következik. Jó. Köszönöm szépen a járulékosan kifogott mennyiségekre is vonatkoznia kell a több éves tervnek. Ön azt mondta, hogy az elővigyázatosság elve alapján kell ezt megközelíteni. Természetesen mi elhivatottak vagyunk amellett, hogy a jó környezetvédelmi állapotot megőrizzük, biztosítsuk, talán tudna többet mondani a járólagosan kifogott mennyiségek igazgatásáról, úgy, hogy közben a maximálisan fenntartható hozam is megvalósítható. Ezekről a dolgokról szeretnénk részletesebben tudni. Ja, Péter. Köszönöm, Péter következik. <clears throat> ja, voorzitter. Elnök úr, köszönöm szépen a bizottságnak, hogy a javaslatot ismertette. A mai napon egy első eszmecsere valósul meg, két kérdésem és egy megjegyzésem lenne. Tudjuk, az északi tengeri terv szempontjából nagyon fontosak a halászat lefolytó fajok, és a kirakodási kötelezettség miatt is kérdezem ezt, bár most, ha az északi tengerről beszélünk, akkor meg kell állapítanunk, hogy ezen fajok egyre problémásabbak lesznek 2018-ban. Tehát a kérdésem a következő. Mely halászat lefolytó fajokról beszélünk itt? És kérdezném, hogy a bizottság az új tervében a nyugati vizeken ezeket a fajokat hogy kezeli? Másodszorban vannak különböző több éves terveink most, de azért ezeket össze kell egyeztetnünk egymással. Nem lehetnek eltérések a következő tervekben. Ugye van itt négy ilyen javaslat. Említették a tudományos szakvéleményt, ez egy tanács. A különböző tervek esetében a legjobb rendelkezésre álló tudományos ajánlást fogalmaztuk meg, így ezt a fogalmat használtuk. Scientific advice, tudományos szakvélemény. Kérdezném a bizottságot, hogy a terminológia tekintetében hogyan járt el, jól lenne az ilyesfajta fogalmakat következetesen használni az egyes tervekben. És végezetül elnök úr, és ezért elnézést is kérek, Santos kolléga említette a brüsszeli paternalizmust az ágazatnak nagyszerű ökológiai és gazdasági válaszai vannak a tőkehal halászatára, a parlament viszont blokkolta ezt, úgyhogy a brüsszeli paternalizmus ne nagyon lobogtassuk, mert az egész, ami van, az itt nálunk kezdődik. Péter. Köszönöm, Péter. Mielőtt Clark asszonynak megadom a szót, mint képviselő én is szeretnék hozzászólni. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy végre ezt a több éves kezelési tervet a nyugati vizek számára előkészítették, nagyon fontos, nagyon sok faj számára egy egységes terv. Ez egy érdekes megközelítés, ami bizonyos fajoknak a állományának a megőrzését célozza. A kezelési terv, ez az ötödik ilyen terv, amit az Európai Bizottság javasol, és amit a Halászati Szakbizottság megvizsgál. Kettőt vizsgáltunk már a Balti-tenger és az Északi-tengerrel, és ez lehetővé teszi, hogy a mostani esetben is gyorsan tudjunk haladni, hiszen már kétszer megvitattuk a terv általános elveit, ahogy Clark azt erre bizonyára emlékszik is, Egy sikerült a tárgyalások során megállapodásra jutni az északi tenger esetében, Ulrike erre bizonyára emlékszik. Emlékeztetnék rá, hogy az Egyesült Királyságot is érinti a nyugati vizek kezelése, ezért hangsúlyozni kell, hogy fontos lenne ezt elfogadni, mielőtt a Brexit megvalósul, annak érdekében, hogy a közös jogszabály csomagnak a része legyen ez a több éves terv az átmeneti időszakra is. Azt is hangsúlyoznám, hogy a kezelési tervnek célja átláthatóságot adni a szektornak, miközben az erőforrásokat megpróbálja megőrizni. A fajok megőrzési terve ennek a célnak megfelel. Melyek azok a kritériumok, amelyek, még már említette, de azt hiszem, hogy érdemes lenne pontosítani, tehát mik azok a kritériumok, amelyekkel próbálják célozni a különböző fajok helyzetét. Most Clark asszonynak adom meg a szót, hogyha nem látok más szót kérni, már pedig nem történik, nem történt ilyen, úgyhogy visszaadom Clark asszonynak a szót. Köszönöm szépen! vitánk során, a korábbi vitáink során is el tudtuk már mélyíteni az említett pontokat, amik az elvekre vonatkoztak. De ahogy ön is hangsúlyozta, az Európai Bizottság végre előállt ezzel a javaslat tervezette, Lehet, hogy két évvel ezelőtt is meg lehetett volna tenni, de a valóság az az, hogy előny származik abból, hogy már szereztünk némi tapasztalatot, és a balti tengeri terv után illetve az északi tengeri tervet körülvevő különböző intézmények közötti viták során kialakultak azok az elvek, amelyek most jelentős előnyt jelentenek, természetesen akkor, hogyha ezeket fel is használjuk ezeket az előnyeket, és nem a nulláról kezdjük ismét a vitát, és az elért kompromisszumokat, illetve az elmélyült gondolkodás gyümölcsét nem vágjuk sútba. Köszönöm a hozzászólóknak az együttműködést. Biztos vagyok benne, hogy két különböző állásponton állt az Európai Parlament és a Bizottság, de elmagyaráztam azt, hogy miért nem akartunk egységes tervet, csak egy a, önkéntes együttműködést. Olyan keretet akartunk létrehozni, ami a regionális struktúráknak lehetővé teszi a munkát külön, vagy egyben is. A nagy elveket határozzuk meg, a mortalitási célértékeket, az maximális fenntartható hozamokat, a kirakodási kötelezettséget, illetve azt, hogy mi történjen akkor, hogyha a biomassa jelentős csökkenését tapasztaljuk, akkor milyen környezetvédelmi intézkedésekre van szükség. Tehát ez a keret viszont egy olyan eszköz, ami a regionalizációt lehetővé teszi. Nem akarunk központosító megközelítést alkalmazni, épp ellenkezőleg lehetővé akarjuk tenni az érdekelt feleknek, hogy saját kezükbe vegyék az, vegyék az őket érintő intézkedések meghozatalát. Remélem azt, hogy az Európai Parlament képviselői is ezt meg fogják tudni magyarázni a halászoknak maguknak, akik nem feltétlenül értik még a megközelítésünket a mi oldalunkról. Mi is a lehető legtöbbet megtesszük annak érdekében, hogy ezt a magyarázatot az érdekelt felek felé továbbítsuk a különböző fórumokon. Kaptam néhány általános kérdést, és utána Maja és Rasmussen kollégáknak adom meg a szót, hogy a konkrétabb kérdésekre reagáljanak. Roduszt asszony a kezelési megközelítésekről tett fel egy kérdést. Ugyanazok az elveink, mint az északi terv esetében. Ez azt jelenti, hogy a célzott fajok esetében a C az az, hogy a halászati mortációs célértékekkel dolgozzunk, hogy a fent, maximális fenntartható értékek megmaradjanak. A zónában ez több mint a fajok, a kirakodott fajok 90%-át érinti. Az elnök úr kérdésére, igen, a kereskedelmi szempontból legfontosabb fajokra próbáltuk meg helyezni a hangsúlyt, melyek azok a fajok, amelyeket céloz. Ez a terv, és melyek vannak a mellékletekben, erről természetesen még folyhat a vita a jövőben is. Ami viszont a járulékos fogásokat illeti, itt az óvatosság elvét szeretnénk alkalmazni. Mert nem dőlt még el, hogy ezen fajok esetében kellene maximális kifogható mennyiséget meghatározni. Ez a tanulmányokon, a tudományos tanulmányokon fog majd múlni. Szeretném kihasználni a lehetőséget arra is, hogy hangsúlyozzam még egyszer, Afronta úr kérdése nyomán, hogy az mortalitási célértékek mindig kompatibilisek kell, hogy legyenek a maximális fenntartható hozammal, és ezt több alkalommal is ellenőriztük. Hogyha célérték fölé megyünk, akkor sem szabad a maximális fenntartható hozamot, hogy ez érintse. Így próbáltunk garanciákat beépíteni ezen eszközök alkalmazásába a jelenlegi helyzettel szemben. Volt egy kérdés arra vonatkozólag is, hogy hogyan szeretnénk kezelni a halászat lefolytó faj problémáját. Nagyon széles körben együttműködünk a konzultatív bizottságokkal és a tagállami csoportokkal, hogy az összes olyan esetet feltérképezzük, ami elképzelhető. A visszadobási tervekkel kapcsolatban nagyon intenzíven együttműködünk az összes érdekelt féllel, hogy a legjobb megoldásokat megtaláljuk. Hiszen több eszköz is áll az érdekelt felek rendelkezésére. A nyár előtt szeretnénk még benyújtani a lehetőségeink, a javaslatainkat, de várjuk, hogy a regionális csoportok elemzéseinek mi az eredménye e ponttal kapcsolatban. Viszont az idei munkánk kapcsán megerősíthetem, hogy ez prioritást élvező probléma, hiszen mindannyian el akarjuk kerülni azt a helyzetet, hogy a hajászat lefolytó fajok problémát okozzanak. A többi kérdés megválaszolására a kollégáimnak adom meg a szót. Uh, yes, thank you, Mr. President. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Egy konkrét kérdésre szeretnék válaszolni, Szántos úr kérdésére, de látom, hogy ő közben elhagyta a termet. Részletes kérdést tett fel a norvég homára, megkérdezte, hogy miért nem reagáltunk arra, amit az ICESZ javasolt, hogy egyeti alapon járjunk el az egyes fajok esetében. De hát pontosan ezt tesszük a javaslatunkkal, minden egyes fajjal konkrétan külön foglalkozunk és figyelembe fogjuk venni az ICES véleményét. Ők megadják a maximális fenntartható hozam tartományt minden egyes faj esetében, beleértve a norvég homár esetét is, tehát ez nem jelentett majd gondot. Emellett szeretnék Rodosz asszony kérdésére válaszolni. Az egyik kérdés az volt, hogy a tervben hol szerepel a különbségtétel az elkülönítés az egyes régiói között, zónai között. Az első cikk harmadik és negyedik bekezdésében szerepel ez, végül is részletekben mehetünk, de majd akkor, amikor elkezdjük a tárgyalásokat a parlamenttel. Megkérdezték azt is, hogy az ötödik cikk harmadik bekezdésében mit mondunk. Itt konkrétan azt szeretek, szerettük volna kimondani, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor nem maximális fenntartható hozam mellett halásszák a bizonyos fajokat, a tudományos szakvéleményben is kimondták ezt, és ezt figyelembe kell venni a gazdálkodás során a vegyes halászatoknál, és az olyan helyzetekben is, amikor korai lezárást eredményezne, korai tevékenység beszüntetést a halászat lefolytó fajok miatt a halászás. Tehát a gazdálkodáson ezt figyelembe kell venni. Egy másik kérdésére is válaszolnék. Megkérdezte, hogy a járulékosan kifogott mennyiségeket hogyan szeretnénk igazgatni. Hát a nyugati vizeteken ugyanúgy járnánk el, mint ahogy a tanácssal megegyeztek az északi tenger esetében, és ezt ki is mondjuk az ötödik cikkben. De ha eltéréseket látnak a jelen javaslat és az északi tengeri javaslat között, akkor kérem mutassanak ezekre rá, hajlandóak vagyunk ezeket megbeszélni, akkor, amikor a technikai és a politikai tárgyalásokba belemegyünk. Van Dalen úr kérdése, hogy milyen fajta halászat lefolytó helyzetek léteznek a nyugati vizeken, és hogy hogyan járunk el. Hát a regionális tagállami csoporttal foglalkozunk, beleértve az északnyugati és a délnyugati ö, csoportokat is. Meg is kérdeztük ott, és a regionális tanácsadó testületeket is megkértük arra, hogy küldjenek be nekünk egy napra kész listát, mondják el, hogy milyen halászat lefolytó helyzetek fordulhatnak el 2012-ben, akkor, amikor a kirakodási kötelezettséggel kapcsolatos szabályok hatályba lépnek megkértük arra is őket, hogy mondják el, hogy milyen technikai intézkedéseket foganatosítottak, például területlezárásokkal kapcsolatos vagy szelektivitással kapcsolatos intézkedésekről, hogy tájékoztassanak bennünket, és hogy tegyenek konkrét javaslatokat is az olyan halászatok, halászati gazdaságok esetében, ahol előfordulhat ez a fajta halászatlefolytás. Különben nem tudjuk megoldani ezt a problémát és akkor az elemző munka eredményét az érintett tagállamokkal megvizsgáljuk, és majd döntünk, hogy hogyan tovább. De nagyon fontos hangsúlyoznom azt, hogy az információnak elsődlegesen a tudományos tanácsadó testületektől kell érkeznie, hiszen erről szól a regionalizáció, és erről szól ez a terv is. És a, ami a legjobb rendelkezésre álló tudományos információkat illeti, Fandálán úr Hát én remékedem abban, hogy ugyanúgy fogalmaztunk itt, mint az északi tengeri anyagban, de lehet, hogy eltér, mert már az írásbeli eljárásban volt ez a javaslat, amikor azt a javaslatot elfogadták, tehát előfordulhat, hogy más terminológiát használunk, de mi állunk elébe ugyanúgy akarunk fogalmazni, mint az északi tengerről szóló terv esetében. Egyébként a bizottság ezt is akarta, ez állt szándékában. Remélem, hogy minden kérdésüket megválaszoltam, ha nem, akkor bilaterálisan egyeztetnék a parlamenttel, vagy majd a technikai politikai egyeztetésünk során visszatérünk meg ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Merci beaucoup, Maya Kisner. Köszönöm szépen Maja Kucsnernek és Klárk asszonynak. Köszönöm ezt az első eszmecserét. Ah non, à chaque fois c'est pareil. Chiant. Oui, Madame Bilbao, je vous en prie. Bilbao Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy konkrét kérdést tettem fel, és szeretném, hogy erre konkrét választ kapnék. Én ezt nem hallottam az előbb megadott válaszban. Kérdezem, tehát még egyszer, hogy a regionális tanácsokkal, illetve a konzultatív tanácsokkal felvették a kapcsolatot a bizottságban. Azt mondja a bizottság, hogy mindenkivel egyeztetett, de hát szerintem az érintett testületek egyáltalán nem elégedettek ezen terv kialakításával kapcsolatban. Megkaphatnám a választ? Clark asszony, vagy Maja? Igen, elnézést kérek. Kellett volna válaszolnom. A nyilvános konzultációban csak az észak-nyugati tanács tanácsadó tanácsától kaptunk véleményt, a dél-nyugati vizek tanácsáról nem kaptunk egy hivatalos álláspontot. Elképzelhető, hogy nekik egyes tag szervezeteik adtak visszacsatolást. Képviselő azt, hogy folytat egy másik kérdést is technikai intézkedések, környezetvédelmi célok elérése érdekében, hogyan lehet ezt a nyugati vizekre vonatkozó tervvel összeegyeztetni. Bizonyára tudják, hogy jelenleg is folyik az egyeztetés a tanácssal a, a technikai intézkedésekről szóló bizottsági javaslatról. Nos, ebben a javaslatban mi több utalást is tettünk arra, hogy hogyan lehet megfelelő, közle, megfelelő környezetvédelmi célokat elérni, környezetvédelmi státusz, vagy a tengerfenék védelme, a tengeri teknősök védelme. védelme. Tehát minden egyes nem az az elképzelésünk, hogy minden egyes több éves tervben benne lesz külön lebontva ez a környezetvédelmi megközelítés, hanem horizontálisan szeretnénk ezt alkalmazni. Erre tudom, ezt a választ tudom erre adni. Köszönöm. Merci, je pense que vous avez une réponse. Köszönöm szépen. Bilba asszony, ez válasznak minősült? Nagyjából, jó. Majd visszatérünk még erre. Bon, merci à la commission et merci aux collègues qui... Köszönöm a bizottságnak, köszönöm a kollégáknak következik a 11-es napirendi, illetve a 11-es pontot már megbeszéltük, a 12-es napirendi pont következik. Hulladék stratégia a körforgásos gazdaságban. Az ENVI, ennek az illetékes bizottsága, mi egy véleményt adunk, akinek az előadója John Flack. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés. Az ECR kapta ezt a jelentést, és ők John Flacket jelölték ki. Ma meg fogjuk ismerni, hogy hogy is néz ki pontosan ez a véleménytervezet. John Flacknek megadnám a szót. John, ha gondolod esetleg. Thank, thank, you, very, oh, thank you very much. Um, thank you for... Köszönöm szépen, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ezt a nagyon érdekes témát megvizsgáljam. A szakbizottságunkat az MV kérte fel arra, hogy Mondjuk el a halászat szempontjából védelmény, véleményünket a körforgásos gazdaságra vonatkozóan. Remélhetőleg mindenki ellátogatott az óceánokban felelhető, talált hulladékkal kapcsolatos laboratóriumba, kiállításra, ahol több tonnányi műanyag hulladék van kiállítva. Ez minden bizonyal segít bennünket abban, hogy megértsük, hogy milyen komoly probléma a műanyag hulladék az óceánban. A legtöbb műanyag hulladék nem a halászatból származik, hiszen a halászok tudják, hogy mennyire fontos az óceán, és tiszteletben is tartják az óceánt. Viszont van egy gondjuk, és ez nagyon nagy hatással bír előfordul, hogy elveszték a halászhálókat, és ezt nevezzük árnyék halászatnak. Szerintem senki nem hallotta ezt a fogalmat korábban. Én biztosan nem. Ez a fajta halászat problémát jelent, hiszen a hálók nem csak a környezetre károsak, hanem az állatokra is, a halakra, delfinekre, cetfélékre, stb. A És ezért szeretném megragadni a lehetőséget, hogy pozitív lépéseket tevékenységeket javasoljak. Ha nem is tudjuk teljes mértékben megelőzni, de legalább csökkenteni tudjuk az elvesztett hálók mennyiségét. Legyünk ambiciózusak, de ugyanakkor realisták is. Három rétegű megoldást javasolnék. Elsősorban legyen egy megfelelő begyűjtési rendszer az elhasználódott hárok, hálókra. Az Egyesült Királyságban az elhasznált gépjárművekre vonatkozóan a kormányunk készpénz ösztönzőket, egy készpénz ösztönzési módszert vezetett be, vissza lehet vinni készpénz ellenében az elhasználódott gépjárműveket sikeres, és valami ilyesmit kellene javasolni a halászhálók esetében is. Az elhasználódott halászhálók esetében ez hasonlóan sikeres lehetne. Másodszorban szeretném bátorítani a modernebb technológiák bevetését, a gyors vonóhálók használatát, ezek azonosítóval való ellátását, nyomkövetőkkel, annak érdekében, hogy az elveszett hálókra hálókat meg lehessen találni. Harmadsorban pedig szeretném bátorítani az olyan kutatásokat, amelyek a lebomló hálók kifejlesztését célozzák meg. Tudom, hogy ez a kutatás még mm, technológiai szempontból nem tart itt 100 de az Európai Uniónak bátorítania kell a kutatásfejlesztést ilyen tekintetben a lebomló halászhálók, biológiailag lebomló halászhálók használata hosszú távon megoldás lehet és szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a mostanáig nyújtott segítségért, nekem és az asszisztenseimnek is nagyon sokat segítettek, hogy a véleményt megalkothassam. Állok elébe a kérdéseiknek, illetve az egyéb kérdések tisztázásának. Köszönöm szépen. Köszönet John Flecknek, az előadónak. Köszönöm a munkáját. Most pedig az árnyékjelentéstevők fognak következni. Népárt részéről Kylie kolléga, a felelős, aki még nem érkezett meg. A szocialistáknak én vagyok, az, az árnyékjelentéstevő, úgyhogy megadom magamnak a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Néhány észrevételem lenne, ha megingedik. A halászati ágazat számára nagyon fontos ez a kérdés, hiszen Sokszor a halászok az áldozataim a műanyag szennyezésnek. Egyértelművé vált az összes az összes tudományos és nemzetközi szervezetben, hogy alapvetően emberi eredetű a műanyag szennyezés, és ez a szárazföldről érkezik, tehát nem a halászok szennyeznek. Hihetetlenül nagy mennyiségű műanyag hulladék kerül a vízbe, a tengervízbe, ez nyilván rossz tesz, rosszat tesz a környezetnek, a tengeri környezetnek, de a, a halászati tevékenységet is gátolja. Nyilvánvalóan a kiváltó okot kell megszüntetni, nem csak a, nem csak a partjövezeteken, hanem az, a szárazföld teljes egészén csökkenteni kell a műanyag felhasználását, és azt gondolom, hogy arra kéne koncentrálni, hogy hogyan használjuk, hasznosítjuk újra a műanyag, illetve hogyan használunk kevesebb műanyagot. Ezzel szerintem megkönnyíthetjük a halászok életét. Ugyanakkor nem szabad elkapkodott lépéseket megtennünk, meg kell várni, amíg megvan a tudományos alap. Az ez egyik szervezete kimondja azt, hogy a helyzet valóban súlyos. Gondolnunk kell például a biológilag lebomló műanyagokra, Ezek sokszor ilyen címkével látjuk el a műanyagokat, azonban ezek mégis megérkeznek, e, odaérkeznek a tengervízbe, és nem lehet őket komposztálni, nem bomlanak le. Ez nagyon fontos lenne, hogy tegyünk valamit az olyan, az olyan műanyagokkal, ultravékony műanyagokkal, például a bevásárló tasakokra gondolok, amelyeket csak egyszer használunk. Nos, tudatos halászokra van szükség, akik, akikkel össze tudunk fogni, már vannak olyan kezdeményezések Európában, amelyeknek az a célja, hogy csökkentsük a tengeri hulladék szennyezést. Roduszt asszony kért szót, ha jól láttam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Fleck kollégának azt, hogy ma ismerteti a véleménytervezetet az elveszett, elvesztett hálók problémájával foglalkozunk. Örüljük, örülünk annak, hogy utalunk az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra. Részletesen megvizsgálom majd még ezt a véleményt, de annak alapján, amit most elmondott, kicsit szkeptikus vagyok. Elképzelhetetlennek tartom azt, hogy szándékosan dobják el a hálókat, nem, sok szakadt háló van a hulladékban, ami pedig elmondott az autókról, hát az nem brit rendszer, Németországban is létezik már egy ilyen visszaviteli rendszer évek óta, úgyhogy ezt a részt azért kérném vizsgálja meg. A bizottsággal egyetértek, az egész érték teremtő láncot figyelme kell vennünk a hulladék újrahasznosításánál. Viszont kérdés, hogy meddig lehet újrahasznosítani. Van olyan pont, amelyen túl már nem lehet. Volt ugyan egy kiállításunk, de emellett tudományosan megalapozott tudományos vitáink is voltak, kiváló vitáink, abból nagyon sokat tanulhattunk. Két konkrét kérdésem lenne a tervezetre vonatkozóan. Egyrészt két héttel ezelőtt a laboratórium megnyitása kapcsán megtudtam azt, hogy a hulladék a tengerekben szereplő hulladékok 80%-a származik szárazföldi forrásból, 20%-a tengeri forrásból, de nem lehet bebizonyítani. Említette azt, hogy a halászati eszközök nagy részét teszik ki a tengeri hulladékoknak. De honnan ez a 80-20 százalék? és honnan veszi azt, hogy a tengeri hulladékok nagy részét tengeri halászati eszközök teszik ki. Továbbá, én úgy tudom, hogy bizonyos műanyagok toxikus voltával kapcsolatban hiányzik az információ, hiányzik a tudás. Vannak-e műanyagok, amelyek esetében van toxikus, szennyező, mérgező hatás? Az, amit ön mond erre vonatkozóan, azt konkrét tanulmányokból vette? Ha igen, kérném, ismertesse ezt is. Köszönöm. Grazie, Ulrike. Köszönöm, Ulrike. Torvács kolléga kért szót. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok Fleck kollégának, Flock kollégának. Valószínűleg tudják azt, hogy a, az angol flag szó a német Flugabwehrkanonéból származik, ami rakéta, bizonyos védelmi fegyvert jelent. Nézzük a műanyag hulladékokat, az adatokat, és azt, hogy milyen kihatása lesz az egésznek a halászokra, négy problémáról szeretnék említést tenni. Egyrészt, ami az újrahasznosítást illeti. Az újrahasznosítás, a műanyagok újrahasznosítása eléggé elenyésző, ez vonatkozik a halászati eszközökből származó műanyagokra is, másodszorban. A termékek megtervezése, dizájnja. Jól megtervezett termékeket nem kapunk jelenleg a piacon. Ez is gond. Harmadsorban Fleck kolléga meg is említette ezt a fantomhalászat kérdése. Tudjuk, hogy a halászok olcsó GPS-t próbálnak a hálokra csatolni, azért, hogy megoldják a fantomhalászat problémáját, és hogy megtalálják a hálóikat. Ami a biológiailag lebomló hálókat illeti, fogas kérdés tudományos szempontból, hiszen a biológiailag lemomló, vagy a lebomló műanyag egy része nem úgy bomlik le, hogy megoldaná a problémát, tehát nem biológiai, mert egész egyszerűen csak pici részekre hull. Így meg kell néznünk, hogy hogyan oldható meg ez a probléma. Mint ahogy Flak kolléga az elején elmondta, ő hajlandó jó jelentést megírni, mi pedig természetesen segíteni fogunk neki, megadjuk a szükséges segítséget. Valószínűleg többet is segítünk neki, mint amennyire igénye lesz majd. Grazie, adesso chiesto la parola alla collega Niriada. Köszönöm szépen, Niriada kolléga kapszót. Köszönöm szépen én is Fleck úrnak a munkát, amit ezen jelentéssel kapcsolatban végzett. A műanyagszennyezés az Atlanti-óceán legtávolabbi részein is érinti, hatással van az élőlényekre. A Galway tudósok a világ legtávolabbi részén is találtak olyan á, él, tengeri élőlényeket, amelyek gyomrának a 75%-át műanyag mikrorészecskék tették ki. Nem csak a halászok, illetve a halászat ö, felelős, ezért ők voltak az első környezetvédők egyébként, hiszen fenn kellett tartaniuk a saját életük körülményeiket biztosító állományokat, de látható, hogy egyre több ö, műanyag lesz a tengerekben, 2050-re több műanyag lesz, mint hal. És hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor csak szőnyeg alá söpörjük a problémát. Nagyon fontos tendőink vannak tehát, az egyik az oktatás, a másik pedig a szennyező fizet. Tehát a gyártóknak kell a felelősséget vállalni azért, hogy óriási mennyiségű műanyagot termelnek, akár a mindennapi nylon zacskókat, palackokat, akár a hálókat, de hát a gyártóknak kell a felelősséget vállalni. Szerintem ez kulcsfontosságú ezen kérdés kezelésében. És azt gondolom, hogyha megnézzük, hogy a ösztönzése a halászoknak arra, hogy az elveszített hálóikat találják meg és szedjék ki a tengerből, ez is fontos, de az is fontos lenne, hogy mondjuk a halászat közben összegyűjtsék a műanyag hulladékot. Ez egy jó kezdeményezés lenne, illetve a műanyagok újrafelhasználása, ez is a körforgásos gazdaság rendkívül fontos része lenne, és nagyon komolyan kéne ezt venni. Úgyhogy nagyon várom, hogy a jelentés fennmaradó részét lássam, illetve a módosítókat, hiszen azt gondolom, hogy ez olyan óriási probléma, és szégyenletes a bevallanom, hogy Írország az egyik legfőbb szennyező. Írként, írképviselőként én több mint hajlandó vagyok arra, hogy megvizsgáljam, hogy tudjunk-e tudunk-e ezzel a problémával, illetve az ezáltal okozott jövőbeli problémákkal valahogy megküzdeni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Clara Aguilera kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném üdvözölni az európai stratégiát, ami a körforgásos gazdaságról és a műanyag hulladékokról szól. Óriási problémát okoznak a műanyag hulladékok. Nagyon sürgető tenni valamit, úgyhogy örülök hogy ezzel a stratégia megpróbál kezdeni valamit. Óriási mennyiségű műanyag hulladék kerül a tengerekbe, és ez a halászatot is problematikussá teszi. A halászati szempontból szeretnék köszönetet mondani és gratulálni Fleck úrnak a véleményéhez, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdésekkel foglalkozott, ami engem illet, és néhány kolléga szintén felvetette ezt a problémát. Mozgó célpontra lövünk. A halak, halászok és a halászhajók nem a fő célpontjának a stratégiának igazából a legfontosabb probléma az az, hogy a mindennapi életünkben milyen óriási mennyiségű műanyagot használunk fel, és milyen műanyag hulladék ö, hegyeket termelünk. Sokkal érzékenyebbnek kell lennünk, el kell érnünk, hogy sokkal kevesebb műanyagot használjunk a társadalmainkban, azt használjuk fel újra, és szabaduljunk meg a foszilis üzemanyagokból származó derivatíváktól, amelyek tönkreteszik a környezetünket. A halászati szakbizottság véleménye a körforgásos gazdaságban erre nem lesz elég. Úgy érzem, hogy eltorzítjuk a problémát a műanyag felhasználóiként, fogyasztónként, mindannyiunknak rá kéne jönnie arra, hogy milyen óriási pusztítást végzünk azáltal, hogy ezt a rengeteg hulladékot termeljük. És nagyon érdekes aspektusai vannak egyébként ennek a kérdéskörnek. A halászati szektorban már is érdekes projekteket indítottak be. Például a halászok összegyűjtik a műanyag hulladékot akkor, amikor kimennek halászni. És ez már is megtörténik. A halászati ágazat tehát már is elkezdett jó példával előjárni, ennek vannak példái Spanyolországban is, biztos vagyok benne, hogy máshol is. Tehát maguk a halászok is kiveszik a műanyag hulladékot a tengerből. Szerintem ezt érdemes lenne megjegyezni a véleménytervezetben. Illetve az lenne a fontos változás, hogy az a szektor az egész folyamatban vegyen részt abban a folyamatban, hogy a tengerekben lévő műanyag hulladékokat megpróbáljuk ö, onnan eltávolítani. Úgyhogy nagyon óvatosan kell ezt a kérdést megoldani. Valójában itt nem egy halászati problémáról van szó, hanem egy szociális problémáról, fogyasztói problémáról. Ez egy körforgásos gazdasági kérdés, nem valójában halászati kérdés. Van itt egy kérdés, amit nem pontosan értek. Négyes pontról van egész pontosan szó. A tagállamoknak az lenne a feladata, hogy megfelelő támogatást adjanak a különböző halászati ágazatoknak. Hát én ezt nem értem, hogy ez hogy, milyen módon vonatkozik a műanyag hulladékra. Mi, a köze, mi köze van ennek a kérdésnek a halászathoz? Hogy az európai halászati eszközt arra használjuk fel, hogy fenntarthatósággal foglalkozzunk, hát eh, nem értem, van egy fenntarthatósági alapunk. Valójában a műanyag hulladék nem igazán kapcsolódik a halászati, a halászhálókhoz, hogy eh, biológiai lebomló legyen a halászháló. Hát persze, tudományosan tanulmányozni kell, ez okoz gondot, hogy elszabadulnak ilyen halászhálók, de ez nem egy műanyag hulladék probléma. Fleck úr, a jövőben megfogalmazunk még néhány módosítót, hogyan lehet például a halászati ágazat műanyag hulladékát csökkenteni. És mondom, a halászati alapot sok mindenre lehet használni, de a műanyag hulladékra nem igazán. Ez egy nagyon súlyos, szociális és környezeti probléma. A műanyag használatával valamit tennünk kell, és bizony ez egy nagyon súlyos környezeti kár, hogy a tengereken fölhalmozódik a műanyag hulladék. Péter következik. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönet Flack úrnak is. azt asszony fején találta a szöget. Mindennyian használunk műanyagot, ezért mindannyiunk hibája az, hogy a tengereken fölhalmozódik a műanyag. Nemrég láttam a Facebookon egy fényképen, fényképet, amely gyönyörűen műanyagba csomagolt zöldségeket, illetve gyümölcsöket ezen ilyen gyümölcsök, zöldségek voltak láthatók, tehát szépen műanyagba csomagolt avokádó, ott úszott a vizem. Ilyeneket hozunk mi létre. Ezt elmondván egy másik szempontra is szeretnék kitérni a kikötői szolgáltatásokra. Nem sokára erről is fogunk külön beszélni, lesz egy meghallgatásunk is. A kikötői mm, szolgáltatásokra vonatkozó javaslat kihasználható azon halászok esetében, vagy kihasználhatnánk azokon halászok esetében, akik segítenek a környezetvédelemben, összegyűjtik a műanyag hulladékot a tengerekből. A ten tengerészeti alapból és halászati alapból lehetne segíteni az ilyen halászokon, akik évek óta összegyűjtik a hulladékot és szárazföldi és a szárazföldre teszik azt. Kérdés az, hogy tényleg arra kellene a hangsúlyt helyezni a hálókkal kapcsolatban, ami Reflek kolléga helyezi. A halászok számára nyilván veszteség az, ha elvesztik a hálójukat. Előfordul az, hogy a hajokba beakad a, a, a hajok hajtóművébe beleakad a háló, és ez költséges lesz majd a javítás szempontjából. A Shetlandi szigeteken a halászok egy-két órát veszítenek azzal, hogy megpróbálják megtisztítani a hálóikat, megtisztítani attól a szennyeződéstől, illetve attól a szeméttől, amely a hálóba kerül. Tehát ez káros, veszteséges a halászok számára. Nem csak arról van szó, hogy elveszítik a hálót, hanem kérdés a háló minősége. Nagyon sok a hálóval kapcsolatos probléma. elvesztik a hálóikat, ezek a tengerfenékre kerülnek, tehát hozzájárulnak a műanyag hulladékokhoz. Úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk oda. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Peter. Köszönöm szépen, Péter. Most a bizottság kapja meg a szót. Két képviselőjük van itt, Bozman úr az egyik. Bozman úr, hol, hol található ön? Illetve Siemens úr. Jó napot kívánok, elnök úr, köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Néhány rövid reakcióra talán, ha lehetőségem lenne, így a vita kapcsán. Elsősorban mindannyian tudjuk, hogy milyen jelentőségű a műanyag probléma az óceánok számára, és hogy milyen hatása van műanyagoknak a tengeri szervezetekre, organizmusokra, és egyre inkább az emberekre is, hiszen mi is fogyasztjuk ezeket a tengeri élőlényeket és az ebből származó élelmiszereket. Nagyon fontos éppen ennek következtében végig gondolni azt, hogy milyen lehetőségeink vannak a megoldásra. kollégámnak, Boszmansz úrnak fogom majd átadni a lehetőséget, hogyha megengedik az egyszer használatos műanyagokkal kapcsolatos problematika feltárására, és én pedig arra a témára szeretnék központosítani, ami a halászatban használt anyagokat illeti, amire Fleck úr is kitért a bevezető előadásában. Tény, hogy a statisztikák nagyon bonyolultak ebben a kontextusban. Nagyon jelentős arányban találhatóak olyan műanyagok a tengerben, amelyek a föld, a szárazföldekről származnak. Ez körülbelül a 80%-ot teszi ki. Másodszorban nagyon jelentős azon aránynak, azon műanyagoknak is az aránya az óceánokban, amelyek halászati eszközök, vagy ezeknek a részei voltak eredetileg, és ez vezet el a következő ponthoz. A tengeri műanyag szennyezés elleni küzdelem kérdésére. Minden aspektust szeretnék körbejárni a szakpolitikában és a szabályozásban, bevonva azokat a lehetőségeket is, amelyek már is rendelkezésünkre állnak. Például a halászati eszközök esetében vannak olyan szabályozások, amelyek a közös halászati politika ellenőrzésére vonatkozó rendeletek, valamint a megújult és átalakított irányelv, ami a kikötői fogadó intézmények működését szabályozza. Tehát ezekben a kontextusokban már is végezzük a munkát. A műanyag hulladékkal való küzdelemben, illetve van egy új műanyag stratégia, amivel a parlament is jelen pillanatban foglalkozik. Milyen lehetséges fellépések vannak az egyszer használatos műanyagok tekintetében, illetve a halászati tevékenységből származó műanyag hulladék esetében? Számos képviselő, aki részt vett a vitában, felvetette azt, hogy nem nem is csak arról van szó, hogy jobban kéne szabályozni, hiszen már nagyon komoly szabályozások életben vannak jelen pillanatban, akár a Marpol nemzetközi szerződéseire is elég, hogyha gondolunk, de inkább arról van szó, hogy meg kell találni a megfelelő eszközöket, a leghatékonyabb eszközöket arra, hogy megtaláljuk a kapcsolatot, a, hogy, hogy megoldjuk azt a problémát, hogy az elveszett a halászati eszközök visszakerüljenek a kikötőkbe, illetve a körforgásos gazdaság elveit jobban tudjuk alkalmazni a tenger esetében is. A műanyagok termelőinek a felelősségére hívnám fel én is a figyelmet, és arra, hogy lehetővé tegyük azt, hogy az elveszett halászeszközöket újra megtalálják és kivegyék a tengerből. Aztán ott van az újrafelhasználás és a műanyag hulladékok begyűjtésének a kérdése. Már is vannak eszközeink pénzügyi támogatásra vonatkozó eszközök például, amelyeket rendszeresen használunk már a mai napokban is, amik segítenek ebben a kontextusban lehetővé tenni a FEAMP rendelet meg végrehajtását, hogy a hulladék hálókat visszajutassuk a kikötőkbe. Meg kell vizsgálni, hogy milyen további eszközöket találhatunk arra, hogy megkönnyítsük ezt a munkát. Illetve a kikötőkbe sikeresen visszajutatott halászeszközöknek a megfelelő kezelését is meg kell találni és biztosítani kell. Nagyon fontos, hogy ezzel ne az ágazat költségeit növeljük tovább, amelyek már így is nagyon súlyosak. Ezért érdemes, hogy továbbiakban is beszélni erről. A Port Reception Facilities irányelv, az a, az a kikötői fogadóintézményekről szóló irányelv megújítása során is érdemes ezt végig gondolni. Ha megengedik, még egy pontra kitérnék, mielőtt a kollégámnak adom át a szót, ez a biológiailag lebomlóság kérdése a műanyagok esetében. Ez egy nagyon komplex téma. Az egyik képviselő is említette, hosszú távon vizsgáljuk azt, hogy milyen lehetőségeket tudnánk a vízben használt, de lebomló műanyagokra kidolgozni. Még nincs meg a megoldás, de ugyanakkor, amíg ez nincs meg, addig a biológiai lebomlóság, illetve az elsődleges használat közötti egyensúlyt lenne érdemes megtalálni. Uh, good, morning. Uh, thank you very much for this exchange. Jó napot kívánok, köszönöm szépen ezt az eszmecserét, ez nagyon érdekes volt a mi szemszögünkből is. A kollégám sok mindent elmondott. Én kicsit visszalépnék. Ennek a stratégiának két célja van. Egyrészt körforgásosra teszi a műanyagot, jelenleg ez nem így van, vagy nem igazán van így. Most viszont a körforgásos műanyagok felé szeretnénk egy nagy lépést tenni. Ez a terv segíthet bennünket ebben. A műanyag ugyan csodálatos, de nagyon sok gond van vele. Önök is elmondták felszólásaikban, hogy melyek ezek a problémák. Mi szeretnénk megoldásokat megalkotni a kollégám megemlítette megoldásként a halászati eszközöket, viszont eh, mi emellett szeretnénk az egyszer használatos műanyagokra is hangsúlyt helyezni. Sajnos túl sok jó adat nem áll rendelkezésre, de elég nehéz látni, hogyha lebomlik, eh, akkor honnan is származik. A legjobb adataink eh, a tengerparton fellelt műanyagokból származik. Nem a legjobb, de mégiscsak jó indikátor ez. A világon mindenhol a tudósok ezeket az adatokat használják. Ennek alapján azt látjuk, hogy a halászati eszközök és az egyszer használatos műanyag jelentik főleg a problémát. Kollégáimmal keményen dolgozunk egy javaslattervezeten az egyszer használatos műanyagokra. Az elkövetkező hetekben állnánk elő ezzel. Jól néz ki ez a javaslat, de még nem tudjuk, hogy előállunk-e majd ezzel. Májusi határidőt kellene tartanunk. Ha nem sikerül, akkor majd későbbre tolódik ez ki. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottságnak ezt a magyarázatot. Flack úr, valamit még esetleg hozzátenni? Igen, köszönöm szépen, köszönöm. Köszönet a kollégáknak is. Újonc vagyok, úgyhogy örülök annak, hogy ennyire támogatóak voltak a kollégák, gyakorlatilag az összes frakcióból. Ez jól esett. Természetesen örülök a módosítóknak, és mindent megteszek azért, hogy az er- első változatot, vagy az alapgondolatokat javítsam. Nem elkövetőként, elkövető fényében szeretném feltüntetni a halászokat, egyáltalán nem. Mindenki pontosan tudja, hogy milyen terjedelmi határokat kell betartani a vélemények megírásakor, Én egy perc, egy perc, nekem még egy perc sem elég ahhoz, hogy valakit üdvözöljek, úgyhogy ez nagyon restriktív volt, úgy éreztem, hogy nagyon megkötötte a kezemet ez a terjedelmi határ. Elnézést, hogyha nem kellően kifinomult a megfogalmazásom itt ott, de írom többször azt, hogy a halászok pontosan tudják, hogy milyen értéket jelent az óceán. És a legtöbb halászháló, ami a tengerben található elszabadult halászháló, ezek véletlenek, vagy balesetek során elszabadult halászhátók, halászhálók, de vannak azért olyan halászok is, akik azért dobják szándékosan a halászhálókat a tengerbe, hogy aztán a, hogy elkerüljék ezzel az a nem használatos hálókra vonatkozó magas költségeket. De valóban alapvetően a szárazföldről érkezik a műanyag hulladék. Strasbourgban megtudtam, és nagyon örültem ennek, hogy vége ezeknek a műanyag üvegeknek. Még sose gondoltam, hogy bűnösnek kéne éreznem magam azért, mert műanyag üvegből iszom a vizet, de most már tudom, hogy ez bűn. Hallottuk a statisztikákat a bizottságtól, ami a halászokra vonatkozik, de hogyha a szennyezésnek csak 20%-a érkezik a halászoktól, mert az is egy hatalmas volumen, ez több millió tonna, tehát mindenképpen kezelik el valahogy ezt a problémát is. És hát mi vagyunk a halászati bizottság. tehát ez a szárazföldről érkező vélemény, szárazföldről érkező műanyag hulladék, az ilyen műanyag üvegek, hát ezek a tettesek leginkább. Mondom, meg volt kötve a kezem a terjedelmi határok miatt, de próbáltam konkrét dolgokat megfogalmazni. Még egyszer köszönet a bizottságnak a, a munkájukért nekem is, és az asszisztenseimnek is sokat segítettek. Aguilera asszony, és Van Dalen úr is a négyes ponttal kapcsolatban tettek fel kérdéseket, illetve kérdőjeleket a hálók fajtájáról. Önök nálam is jobban tudják, hogy nagyon sokféle halászháló van. Vannak jobb és rosszabb minőségűek hiszen vannak olyan halászhálók, amik megfelelnek, megfelelnek egy BMW-nek, és van olyan is, ami hát másmilyen tervezés alapján készült. Szeretnénk, hogyha a legrosszabb színvonalú vagy minőségű halászhajók legalább olyan jók lennének, mint a mostani jó minőségű halászhálók de beszéltünk a különböző technikai újításokról, hogy csipekkel lássuk el a halász hálókat, vagy GPS vezérlés, vagy mindenféle okos megoldások felmerülnek még. Aztán a biológiailag lebomló téma. Én nem azt mondom, hogy ez most egy hirtelen alkalmazható mindent megoldó lehetőség, de el kéne kezdeni a munkát, el kell kezdeni ezt tanulmányozni, tehát a biológilag lebomló hálók témáját, ez lehet, hogy egy löket lehet, és az emberek elkezdenek ezen gondolkozni, ezt kifejleszteni. Valami még nem tartunk ott, az ipar, a technológia még nem tartott, hogy ezt meg is tudjuk valósítani, de minél, minél hamarabb elkezdjük a munkát, a gondolkodást, annál hamarabb meg tudjuk ezt valósítani. Azt hiszem, minden kérdésre válaszoltam. Még egyszer hadd mondjam el, hogy nagyon örülök az összes észrevételnek, megjegyzésnek, és várom a módosítókat. Remélem ezzel még jobb lesz a jelentés. Köszönöm. Merci beaucoup, John. Köszönöm, John. Május 2-ig lehet benyújtani a módosítókat, délután 5 óráig, ez nem sokára. Július 20-án fogunk szavazni itt a szakbizottságban, az MV-ben pedig július 9-10-én fogadják ezt el. A kollégák, a reggeli ülésszak végére értünk, 14.30-kor találkozunk, akkor folytatjuk a munkát. Ah euh, az első napi rendi pontunk délután pedig euh, zárt ülés lesz. Bon appétit!